úr mandátumát megvizsgálta, és ezt a mandátumot kell megerősítenünk. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor ezzel a mandátumot megerősítettük. A protokoll, a jegyzőkönyvet pedig a legkövetkező ülés, plenáris kezdetén fogadjuk el, hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvet és továbbítjuk a megfelelő szerveknek. Az Európai Parlament plenáris ülését ezzel berekeztjük, a mai ülés véget ért, és mindenkinek jó hazautat kívánok!